szépen. Szállátó képviselő, parancsoljon. Kérdés, scusa, prezidente. Elnézést kérek, elnök asszony. Kronberg elnöknek egy másik alkalommal már volt alkalma, vagy lesz alkalma beszélni erről. Köszönöm. Köszönöm.